La seduta è ripresa. Folytatjuk az ülést. Comunico le... A szavazás eredményeit szeretném közzétenni. Szavaztak 735-en. Érvénytelen szavazólap 73, vagy kitöltetlen. 662 érvényes szavazatot adtak le. A többség, az abszolút többség, amelyre szükség volt, 332. A jelöltek a következő szavazatokat kapták. Keller képviselő, 133 szavazat. Honorevole Rego. Régó képviselő, 42 szavazat. Honorevole Sassoli. Sassoli képviselő, 329 szavazat. Honorevole Zahradil. képviselő, 162 szavazat. poiché nessun candidato. Minthogy egyetlen képviselő se kapta meg az abszolút szavazattöbbséget, ezért egy második szavazókört, szavazati fordulót tartunk. Se non vi sono osservazioni. Hogyha nincsen semmilyen észrevételük, és nincsen új jelöltség, akkor az első forduló jelöltjei az érvényesek. Van-e bárkinek észrevétele, meglátása? Comunico quindi di aver... Ilyen módon, tehát jelzem, hogy a következő jelölések érvényesek. Ska Keller, Honorevole Sira Rego. Sira Rego képviselőasszony. Dávid Maria Sassoli képviselő. és Jan Zahradil képviselő. Hogyha senki nem áll elő új jelöléssel, akkor 11 óra 40-kor folytatjuk a következő szavazást, és addig pedig felfüggesztjük az ülést. presidente! Az elnök. La seduta è ripresa. Folytatjuk az ülést. Prima di procedere al secondo Mielőtt a második szavazat, szavazási körre áttérünk, szeretném tudni, hogy az összes szavazat számláló jelen van-e. Honorevole Jár. Jár képviselő, kérem, hogy üljön a megfelelő helyre. Mr. Jár. Jár úr. We need to go. El kell, hogy kezdjük a szavazást. President Buzek. Buzek elnök úr. onorevole guetta Götte képviselő. President Buzek. Buzek elnök úr. Honorable Thaler. Thaler képviselő. Are you here? Itt van.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 President Buzek is here. Buzek elnök úr itt van? President Buzek is, is coming. Mindjárt megérkezik Buzek elnök úr is. Amint megérkezik Buzek úr, megnyitjuk az újabb szavazást. Happy birthday, President Buzek. Boldog születésnapot, Buzek úr. Procediamo ora al secondo scrutinio. Akkor elkezdjük a második szavazást. Kérem a szavazat számlálókat, hogy a megfelelő urnák mellett helyezkedjenek el. A kártyákat kiosztottuk a borítékokkal is, megnyitom a szavazást.